A szavazás során világos jelzést fog adni, ugyanúgy, ahogy ez a mai vitában is így volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Liotárd asszony. Ezzel lezárjuk a szavazást, lezárjuk a vitapontot, és a holnapi napon délelőtt fogunk majd szavazni erről a kérdésről. A következő napi rendi pont a Kramer jelentés. ipari kibocsátások, a szennyezés integrált megelőzése és csökkentése. Áldolgozott változatról van szó. Ahogy látom, a bizottság is átváltoztatja sorait, megváltoztatja sorait, átrendezi sorait Potosnyik úr, úr ül előre. Meg is kezdjük tehát a vitát. Először Kramer úrnak jelentéstevőnek adom meg a szót, négy perce van most és a vita végén, a legvégén lesz még két percre. Tessék, Rámer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szívesen néztem volna, hogy a holland csapat hogy győzedelmeskedik utoljára ezen a világbajnokságon. De hát sajnos rossz szó ez, hogy itt kell ülnöm, ám most érjünk a témára. Igen, igen, persze megfelelő jellet adja kedves kollégát, kedves elnök úr, kedves biztos úr, holnap egy olyan törvénycsomagot zárunk le, amelyről több mint két éven keresztül vitáztunk. Az európai parlamenti választások okán is tartott ez ilyen hosszú ideig, illetve egy új EU szerződést is elfogadtak időközben, nem csak a vita vitatott jellege vezetett a dolog húzódásához. Hogyha levonjuk a következményeket, akkor azt mondhatjuk, hogy egy kompromisszumról, Szavazunk, amelyre érdemes igennel szavazni, még akkor is, hogyha egy-két esetben ökölbe szorul a kezünk a szavazás közben. Melyek ezek a részek? Egyrészt az ipari eh, létesítményekre vonatkozó öm, ehm, környezetvédelmi elvárások. Itt a BAT elvet érvényesítjük, a legjobb elérhető technológiára vonatkozó elvet érvényesítjük, és itt egy, önnek mondom, Potosnik biztos úr, itt eh, ez a paragrafus lehetőséget ad az Európai Bizottságnak arra, hogy eh, jobban figyeljen arra, hogy az 52 ezer európai ipari létesítményben, amelyekre ez vonatkozik, jobban használják a legjobb elérhető technológiát, mint ezt, hogy ezt ma teszik. Hol sok érvet hallottam erről, és egyet megismétlek, mert annyira abszurd, hiszen ez, az, ez az azt mondja, hogy túl drága a BAT, a legjobb hozzáférhető technológia, és ezzel veszélyeztetjük a versenyképességünket. Nos, nem szívesen emlékeztetek a múltamra, de én az NDK-ban nőttem föl, és azért omlott össze az NDK társadalma, mert a legjobb elérhető technológiába nem investáltak nem fektettek be. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy egy gazdaság versenyképes legyen, éppen ehhez van szükség a legjobb elérhető technológiák bevezetésére, és persze ezzel még a kibocsátott anyagok, káros anyagok mennyiségét is csökkentjük. Tehát a batra szükség van. A második rész is itt jön, merülnek fel merül fel az, hogy ökölbeszorított kézzel szavazunk, ezek az LCP-k, vagy a nagy tüzelőberendezések másodszor is kivételt biztosít a szabályzás 2020 év vagy 23-ig a nagy tüzelőberendezések számára. A tanácsot szólítom meg, illetve minnyájunkat, hogy gondoljuk meg, hogy miért van értelme kivételeknek miért van értelme annak, hogy mindig rendszeresen ambiciózus környezetvédelmi célokról vitázunk, ám amikor arról van szó, hogy ezeket konkrét jogszabályá alakítsuk át, akkor egy szomorú játék veszi kezdetét Európában, hiszen a tagállamok felismerik, hogy ez mennyibe kerül, és ekkor általában azt büntet, azokat büntetik meg, akik eh, ezt elkezdték bevezetni, hiszen ma már vannak ilyen tagállamok, akik ezt bevezették e, ezeket a szabályokat, és ezeket cserben hagyja az Európai Unió. Mind az ipari létesítményeknél, mind az LCP-knél, a tüzelőberendezéseknél nem science fictionről, nem sci ről beszélünk, hanem a legújabb technológiákról, a best available technik, a BAT-ról, beszélünk, és igenis beépíthetőek ezek a batok, tehát a legjobb technológiák például a szél, szén erőművekben. Mindezt figyelembe véve azt mondhatom, hogy ha elfogadjuk ezt a csomagot, akkor ezzel egy jobb szabályozást fogadunk el, mint a jelenleg hatályba lépő, majd ha nem is lehetünk vele teljesen elégedettek, Köszönöm a kollégáknak, akik az elmúlt két évben kemény harcokban vettek részt, és köszönöm azt is, hogy majdnem minden fontos frakció aláírta a frakció a kompromisszumot. Köszönöm, kedves kolléga. Abend. Hát az még drámai volna, hogyha holnap este itt kellene ülnünk, kedves kollégám, ugye németül a spanyol elnök. Pontosnyik, biztos úr következik. Kérem, hogy fejtsék ki a bizottság véleményét ezen témával kapcsolatban. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt jelentéstevő, mindenkinek jó estét kívánok! Én is futball drukker vagyok, úgyhogy milyen együtt érzek önökkel. De hogy nyugtassam meg önöket arról, hogy három egyre vezet Hollandia, úgyhogy aggodalomra semmi jó. A mai témánkkal a mai témákról azt mondhatom el, hogy ez annyira fontos, hogy megérdemli, hogy itt legyünk. Egy nagyon komoly megegyezés előtt állunk, melynek az lenne a célja, hogy a legnagyobb ipari szennyezők kibocsátását ellenőrizze, ugyanakkor a fenntartható termelési módszereket is elősegítheti az, az ipari termelésben. Ez nem jött volna létre az Európai Parlament igen kemény munkája nélkül. Köszönetet mondok tehát a jelentéstevőnek, Kramer úrnak, és gratulálok neki, és nagyon hálás vagyok a Környezetvédelmi Bizottságnak is. Ez az irányelv nagyon komoly előrelépés jelent az ipari szennyezés elleni harcban az Európai Unióban. A jelenlegi helyzetben az ipari szennyezés több mint 80%-át teszi ki az a szennyezésnek, a nitrogénoxidok oxidok szennyezésének 30%-át és a kén szennyezés 40%-át teszi ez ki. Nos, véleményem szerint Világos az, hogy a jelenlegi helyzet elfogadhatatlan, környezetvédelmi szempontból is, illetve versenytorzulási szempontból is. A jogszabályokat két rész, részben is meg kell, és módosítani kell. Egyrészt a legjobb elérhető technikák, technológiák kérdését kell reformálni, másrészt pedig a különböző fő szennyezők szerepét. Azt gondolom, hogy a parlament megegyezik ebben velünk. Nagyon jó lenne, hogyha magasabb környezetvédelmi normákat hoznánk létre, megvédenénk a lakosság egészségét, és az innovációt is elősegítenénk. Az Európai Parlament munkája, mint ahogy már utaltam erre, kulcsfontosság volt az egyezmény, vagy a megegyezés elérésében. A bizottság javaslatát javaslata után következett vita sok esetben megakadni látszott, de világos volt az az elkötelezettség a bizottság és a parlament részéről, hogy mindenképpen csökkenteni akarjuk a, szenny- a szennyezést. Kompromisszum alakult ki azonban, ezt el tudjuk fogadni mi is, illetve a tanács is arra kérem az Európai Parlamentet, hogy második olvasatban ők is fogadják ezt el. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr. Most a frakciók nevében következnek a képviselői hozzászólások. Először Gardini asszony következik. A néppárt nevében két perce van. Tessék, Gardini asszony. Grazie, President. Köszönöm, elnök úr. Először is Szeretnék gratulálni Kramer úrnak. Mindannyian tudjuk, hogy olyan eredményt értünk el, amelyre sokszor nem is volt esély. Úgy látszott, hogy nincs rá esély. Ez egy olyan dosszi, egy olyan téma, a kapcsolatban felmerül többször is az, hogy ö, hogy egyeztetésre kerül sor. Egy 96-os irányelvet szeretnénk módosítani, imáron ötödször az ipari kibocsátással kapcsolatban. Ez a néhány adat már önmagában is jellemzi azt, hogy milyen időszerű lenne ennek az irányelvnek a kicserélése. A szankciókkal gond van, az eredménnyel, eredményességgel gond van, a megvalósítással gond van. Nos, a tárgyalási folyamatban az összes politikai csoportosulás, frakció, nemzeti delegáció, intézmény egyet, együtt kellett, hogy működjön, tehát igazi kompromisszum alakult ki. Mindenkinek engednie kellett az álláspontjából. Véleményem szerint a lehető legjobb eredményt értük el, a versenyt, a környezetvédelmet, az ipart és foglalkoztatás politikát is támogatjuk Európában. Egyrésztről olyan irányelvről van szó, amely ugyanolyan feladatokat ad az összes tagállamban, másrészt pedig rendelkezik a megfelelő rugalmassággal. Nagyon fontos jellemzője még az irányelvnek az is, hogy csökkenti a bürokratikus terheket, és hosszú távon jót tesz ez az európai ipari termelésnek. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most a szocialisták nevében Ulfskog asszony következik. Eh, herr talman, jag vill börja med att eh, tacka Holger Kramer. Elnök úr, mindenek előtt szeretném megköszönni Holger Kramernek a munkáját, és eh, köszönöm a javaslatokat is, hiszen nagyon fontos, hogy dolgozzunk ezen az irányelven. 50 ezer ipari létesítményre terjed ki ez az irányelv. Nagyon sok munkahelyet jelent ez, és természetesen rengeteg emissziót, kibocsátást is, amely károsítja az egészségünket. Nem tökéletes ez a javaslat, de egyértelmű előrelépést jelent abba az irányba, amely felé haladni akarunk. Ezzel kapcsolatban meg kell említeni azt, hogy még mindig túl sok a derogáció, túl sok a kivétel a tanács szövegében. Annak ellenére, hogy a kéndioxid vagy a nitrogénoxid kibocsátások is nagyon komoly problémákat okoznak. A tanácsban is, és hát a parlamentben is a konzervatívak vannak többségben, ez ennek tudható be. Szavazni fogunk, és az a véleményem, hogy nagyon szigorú, és határozott szabályozásra van szükség a derogációkkal, a kivételekkel kapcsolatban. Ezt mi rendkívül lényegesnek tartjuk, hiszen egyértelműségre van szükség, rendet kell teremteni, biztosítani kell azt, hogy ne lehessenek, ne lehessen visszaélni a kivételekre vonatkozó szabályokkal. A BAT és a BREF, a referencia dokumentumok kérdése kapcsán itt az iparnak, a vállalatoknak alkalmazkodni kell, és gondoskodnunk kell arról, hogy meglegyenek a feltételei annak, hogy az, azok az ipari létesítmények, amelyek a legsúlyosabb környezetszennyezést okozzák, alkalmazkodni tudjanak és át tudjanak állni. Ugyanakkor azt is biztosítani kell, hogy ne juthassanak indirekt módon versenyelőnyökhöz azok, akiknek nem kell intézkedéseket tenniük az emisszió csökkentése érdekében. Szeretnénk a munkahelyeket is védeni, hiszen az IP ipari létesítmények kapcsán el kell kerülni az olyan helyzeteket, amik korábban Kelet-Európát jellemezték. Köszönöm szépen. Most a liberális frakció nevében Davis úr a szó más perc, másfél percben. Kramer kollégával nem értünk egyet mindenben a környezetvédelmi jogszabályok kapcsán, és hogy milyen mértékben kell ezeket érvényesíteni. De nagyon közeli az álláspontunk a mostani témával kapcsolatban. A kollégák által elmondott érvek eh, elég eh, eh, nemzeti célokat követőek. Németország nagyon hatékonyan alkalmazta, vagy a a többi tagállamnál, az enyémnél is hatékonyabban alkalmazta a meglévő jogszabályt, és emiatt Németország a többiekhez képest versenyhátrányba került. Hát ez egy olyan érv, amit fel lehetne hozni a környezetvédelmi jogszabályok sokasságával kapcsolatban. Egyelő szabályokra, level playing fieldre van szükség az egész Európai Unióban, hogy ha tényleg védeni akarjuk a környezetet, és biztosítani akarjuk ezt, hogy ne kerüljenek versenyelőnybe országok amiatt, hogy a szükséges mértékben nem ruháztak be környezetbarát intézkedés kérdésekbe. Most egy rikásztról van szó, tehát egy irányelv felül vizsgálatáról. Az első intézkedés nem alkalmazták jól a tagállamok. Az én hazám, az Egyesült Királyság is kilógott a mm, jók sorából, de nem alkalmazta az irányelvet úgy, ahogy a Németország. És most világítsunk rá arra, hogy az új jogszabályban mi az a garancia, ami biztosítja azt, hogy a tagállamok tényleg eh, eleget tesznek a kötelezettségeiknek. Köszönöm, Davis úr. Most a zöld frakció nevében három és fél, fél percre Eichhut úrnak adom meg a szót. Eh, Köszönöm, elnök úr. Rövidebb leszek, mert eh, Hollandia még mindig játszik, Uruguay ellen 3-1-re vezetünk, hát a döntőben már majdnem ott vagyunk, de még szeretnék valami, néhány percet látni a meccsből. Nos, az irányelv kapcsán is nagyon fontos a levegő tisztaságvédelem, a levegő minősége minden európai lakos számára. És ebből a szempontból nagyon csalódott vagyok, amiatt, ahogyan a tárgyalások zajlanak. Davis kollégámhoz hasonlóan én is a saját hazámra hivatkozhatom. Az én kormányom is mindent megtett, hogy ne valósuljon meg minden. Ezért Angliában most például három erőmű nagyobb szennyezést okoz Hollandiában, mint a mi saját erőműveink ez is látszik, hogy mennyire sok az egyenlőtlenség, hogyha a levegő minőséget nézzük, és azt, hogy az iparvállalatok hogyan állnak hozzá a szabályzáshoz. Hollandia és Németország, ugye Kramer kollégám hatáján nagyon jól és szigorúan átültették az irányelvet, de Olaszország, az Egyesült Királyság és mások éveken keresztül ezt nem tették meg egyértelmű, határozottan biztos, hogy szigorítani kell az irányelvet, és hogyha Olaszországot és Egyesült Királyságot említettem, tudom, hogy a tanácsban ők nagyon sok mindent leblokkoltak. De mégis határozottan támogatom a szigorítást. Mondjuk azt, hogy jó, 12 év van még, de utána a szénerőműveket Nagy-Britanniában, Olaszországban, bárhol a környezetvédelmi előírásokat be kell, hogy tartsák, meg kell, hogy feleljenek a kibocsátási értékeknek minden Európában. Itt erről van szó. És tulajdonképpen mi zöldek megszavazzuk ezt a jogszabályt, de csalódottak vagyunk, mert olyan gyakran hallottuk már a képviselőktől, hogy level playing fieldre van szükség, persze, de amikor aztán az megvalósításra van szó a gyakorlatban, hogy tényleg legyen tiszta levegő, akkor sok tagállam szépen lemarad, és nem ülteti át a szabályokat. Valóban egy, egyenlő szabályokra, egyenlő versenyfeltételekre van szükség. Nagyon csalódást okoz néhány tagállam, de reméljük, hogy most, közben időközben talán Vola Diemerbe is jutott a döntőbe, ha vége lett a meccsnek. Gracias, kollega. Um... Köszönöm, kedves kolléga, most másfél percre kellene úrnak adom meg a szót az EITL frakció nevében. Thank you, um, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt remélem, hogy Eckhart úr csalódottsága a jó szabályozás kimaradása okán kompenzálódik azáltal, hogy Hollandia a batot használja a foci meccsben, a legjobb elérhető foci technikát. Nos, gratulálok Holger Kramernek, nagyon hosszú és bonyolult munka volt ez, és kitűnően működött együtt minden véleményképviselőivel, minden frakcióval, és úgy gondolom, hogy végezetül egy mindenki számára elfogadható kompromisszumot értünk el. Nem mindenki kapta meg, amit el akart érni. Általában ez jellemzi a jó törvényeket, senki sem teljesen boldog, senki sem a saját szabályát vitte végig, de ugyanakkor a kompromisszum létrejött. Összességében tehát azt gondolom, hogy ez egy jó eredmény, amelyet elértünk, még ha nem is boldogok a tagállamok, és nem is boldogok a frakciók. Létrejött az egyensúly a két érv között, érdek között egyrészt, hogy védjük a környezetet, másrészt pedig sok tagállam legitim módon jegyez, jelezte, hogy ha kényszerűen zárnák be rövid távon a szénerőműveket, akkor ez még rosszabb eh, kihatással lenne a környezetre. Végezetül tehát a módosításoknak, a javulásoknak meg kell fizetni az árát, és ez általában maga a fogyasztó, aki ezt megfizeti. Ezért tehát a környezetvédelem és a költséghatékonyság elvét egyensúlyba kell hozni. Köszönöm. Köszönöm, Kellenen úr. Most három percre a GUE frakció nevében Freire úrnak adom meg a kollega relator. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt jelentéstevő úr, tisztelt képviselőtársaim. Az új irányelv sokkal komolyabb szabályokat, sokkal modernebb szabályokat léptet majd hatályba a legfontosabb célja ennek a közegészségügy, illetve a környezetvédelem megvédése. Azokatnak az egészségét kell megvédeni, akik ö, ipari területeken, területek közeti környezetében élnek. A nagy ipari létesítményeket kényszeríteni kell arra, hogy betartsák a kötelező határ, határértékeket a lehető legjobb technológiák használatával. Ez elengedhetetlen a környezetvédelem, eh, környezetvédelemhez, illetve az egészségügy az emberi eh, egészségvédelmihez. Tehát a lehető legjobb rendelkezésre álló technológiákat kell használni. A eh, széndiokszid hatású, a széndiokszid és az egyéb üvegház hatású gázok csökkentését elő kell írnunk, és úgy vélem, hogy ezeket úgy kell megvalósítani, hogy az igazságos legyen. Kiegészítendő a piaci feltételeket. Ezen olvasatban azt kérjük, hogy határértékeket szabjunk meg, normatív szempontból vizsgáljuk ezt a kérdést, ne piaci szempontokat, nézzük meg azt, hogy a széndiokszid, illetve az egyéb üvegházhatást okozó gázok kibocsátását hogyan lehet csökkenteni. Ne felejtsük el azt sem, hogy a különböző tagállamok jelenleg más és más helyzetben, környezeti szennyezési helyzetben vannak. Minden tagállam más és más mértékben képes arra, hogy a technológiájukat alkalmazzák az új előállításokhoz. Ami a derogációkat illeti, véleményem szerint ezek igazoltak. Az átmeneti időszak bizonyos rugalmasságot tesz lehetővé, hogy ezeket, hogy az ipari teljesítmények a legjobb elérhető technológiákat, technológiákat alkalmazzák, úgyhogy ezzel nem sodorják veszélybe a környezetvédelmet. Tehát sokkal szigorúbb környezetvédelmi szabályokra van szükség, mint a jelenlegi irányelvben. Utalok például az üvegház hatást okozó gázokra. Garantálni kell a megfelelő minőségű környezetet az összes európai országban. Nagyon sok nagyon sok helyzet, nagyon sok esetben a sérülékeny iparákak esetében egyéb változtatásokra is szükség van. Azt gondolom, hogy állami, akár állami segítséget is megengedhetünk ilyen esetekben. Elnök, köszönöm szépen az utolsó hozzászóló, Rossi úr, a frakciók nevében, az FD frakció nevében fog hozzászólni. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A mai irányelv az egyik legfontosabb jogi aktus ebben a parlamenti ciklusban. A Lega Nord olasz párt ez ellen szavazott a, a szakbizottságban, azért, mert az ipari létesítések, létesítményeknek nagyon rosszat tesz. A Környezetvédelmi Bizottság, a bizottság, illetve a tanács komoly egyeztetésen vett, keresztül, vett részt, és azt gondolom, hogy javult ettől a szöveg. Ma egy olyan szövegről beszélünk, amely elfogadható az ipar számára, de megnehezíti a helyzetüket, különösen igaz ez a mostani válságos időkben. Nem szabad bezárni az ipari, lezárni az ipari termelést, hiszen ez mindenképpen rosszat tenne. És a környezetvédelmi normák már most is léteznek. A, ö, nincsen olyan szándék Olaszország részéről, hogy csökkentse a szén és egyéb felhasználását. A környezetvédelem szempontjából a semmilyen előny nem jelent, hogy Európából áthelyezzük a termelést, sőt, éppenséggel rosszat tesz ez az európai termelésnek. Köszönöm, hogy az elnök. Most az egyéni hozzászólók következnek. Az első a úr, két perc, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! A kompromisszum, amelyet a tanáccsal elértünk, és amelyről holnap szavazunk, megrajzolja az elkövetkező évtizedek keretét az emissziók területén. Ez pedig egy jogalkotói siker, különösen nagy gazdasági nehézségek idején. Úgy hiszem, hogy logikus és kiegyensúlyozott, realista megoldást találtunk. Vonatkozik ez különösen a batokra, a legjobb elérhető technológiákra. Az én hazámban, Görögországban eredetileg nagyon gyors hatályba lépést irányoztak volna elő, és ez sok ezer munkahelyet, mi több az energiaellátás biztonságát is veszélyeztette volna. Vagy pedig nagyon sok pénzt kellett volna kiérni az új filterekre. Tehát vagy hatalmas gazdasági költségekkel járt volna ez, vagy pedig veszélyeztette volna az áramellátást. Sajnos még nincsen saját áramtermelésünk, és hosszú út vezet ennek a megteremtéséhez. Tehát, hogyha egy piac ra valamely szempontot drákói szigorra rákényszerítünk, akkor torzul a piac. És az energiaellátás is veszélybe kerülhet, mert például egyes piacok nincsenek még integrálva a nyugat-európai piacokhoz. Ezzel a kompromisszumos megoldással sikerül majd környezetvédelmi hasznot kovácsolni ezekből a szabályokból, úgy, hogy az egyes országok saját feltételeit is figyelembe vesszük. Jó az a szabályozás, és minden okunk megvan arra, hogy elégedettek legyünk ezzel. Köszönöm, most pedig másfél percben jó lejnen kap szót, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, állnak úr. Potocsnik biztos úr köszönetet mondott a parlamentnek azért, hogy ilyen nyakasak voltunk ezen törvény eh, végre vitel fenntartása során, és így a levegő tisztaság területén eh, nagy előrelépést tudtunk elérni, és persze a köszönet Holger Krámert illeti a kitűnő munkáért és az árnyék jelentős töveket is, akik eh, nem engedtek azon célkitűzésből, hogy tisztítsuk meg Európa levegőjét. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökségi jelentést készített, és ezből kiolvasható, hogy egy-két területen nagyon rossz állapotok állnak fenn. A mm, szkén-dioxid vagy a mikropor területén, erről ön is beszélt, biztos úr. Nos, a törvénymódosítással a bizottság lehetőséget kap arra, hogy ellenőrzéseket végezzen, és azt kérjük, azt óhajtjuk, azt szeretnénk, azt kívánjuk, hogy ezt e, ezzel a joggal éljenek, és minden késedelem nélkül drákúi szigorral lépjenek fel. 1996-os az eredeti irányelv 14 éves, és az új tagállamokat még értem, mint mondjuk Lengyelországot, de a régi tagállamokat egyáltalán nem értem, hogy az elmúlt években 14 évben semmit nem tesznek, és ezek az érvek, hogy költségek, meg munkahelyek, így untun untig ismerjük ezeket az érveket. Hát igen, aki túl hosszan várakozik, azt megbünteti az idő, nem lehet egyik napról a másikra végrehajtani a modernizációt, ezt meg kellett volna tenni, de mindkét célnak célt kell teljesíteni az innovációt és a környezetvédelmet. Hát igen, az LCP-k esetében úgy járunk el, mint gyakran az életben, a kis halakat megfogjuk, a nagyok tovább úsznak. Köszönöm szépen, két és fél percben Tosanovszki képviselő kap szót. tlačit na snižování emisszió nebezpečných látok. Az a véleményem, hogy továbbra is mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az ipari létesítmények kibocsátásainak a szintjét csökkenteni tudjuk. Tisztán adminisztratív szempontból azt is mondhatjuk, hogy eltérő megoldások esetén nagyon más és más helyzet alakulhatnak ki. Lesz, lennének olyan létesítmények, amelyeket be kellene zárni, másokat nem, ez nem optimális megoldás. Meg vagyok győződve arról, hogy nyomást kell gyakorolni a vállalatokra, és elérni azt, hogy alkalmazzák a legjobb elérhető technológiát, a BAT-t. A legjobb megoldásra van szükség az emissziók csökkentése érdekében. 16 évig eh, polgármester voltam egy ipari vidéken, és ott is nagyon nehéz volt a megoldásokat megtalálni, de megtettük. Köszönöm szépen, most pedig kettő percben Pitekáinen asszonyé a szó. Köszönöm, elnök úr. Az irányelv kiterjed a nitrogénoxidokra és a porra is, ezek is nagy veszélyt jelentenek az emberi egészség és a környezet számára is. A helyzet Európában semmiképpen nem jó a levegő tisztaságvédelem szempontjából. És nagyon sajnálatos az is, hogy a kompromisszumos javaslatokban nagyon sok a kivétel, túl sok a derogációs lehetőség. És ez természetesen érdeke az iparvállalatoknak, de nem érdeke semmiképpen Európának, és mond az Európa 2020-as stratégiának, hiszen mi a versenyképesség erő, erősítését környezetbarát módon képzeljük el. Egy további kérdés, amiről talán beszélnünk kell, az az, hogy a talaj környezetszennyezést és más típusú a környezetszennyezés minden formáját figyelembe kell vennünk az integrált megközelítés kapcsán. Azt hiszem, a megszületett kompromisszum jónak nevezhető. Mindenek előtt annak örülök, hogy most már egyre erőteljesebb a BLT-k alkalmazása, biztonsági hálózatok létrehozásában gondolkodott a parlament. Az irányelv lehetővé teszi azt is, hogy a tagállamok az irányelvnél szigorúbb szabályokat alkalmazzanak, például az üvegházhatású gázok esetében. Majd az irányelv felülvizsgálata során remélem, hogy a bizottság a széndiokszid kibocsátásokra vonatkozóan erősíteni fogja a felügyeleti rendszert. Köszönöm szépen. Pieti Kajnén azt, hogy most Pavel Pok következik. Do. Pane komisaře, vážení kolegové, rád bych především vyjádřil skutečný obdiv panu Köszönöm szépen, elnök úr. Először is én magam is csodálatontal szeretnék adózni Kramer úrnak nagyszerű munkájáért. Nem csak azért, mert kimagasló és kiváló szakértője e szakterületnek, hanem azért is, mert egy ilyen sokfele húzó házban sikerült egy kompromisszumot kovácsolnia. Ki? Kikovácsolnia. Egy közös megközelítést akarunk elérni az Európai Unióban, és biztosítani szeretnénk, hogy egyszerűsítsük és egységesítsük az engedélyezési eljárásokat. Nálunk otthon, hazámban nagyon elégedettek vagyunk a háromoldalú tárgyalás, a trialógus eredményeivel, és meg lehet, hogy az Európai Parlament nem kapott meg mindent, amit meg szeretett volna kapni, ám ennek ellenére nagyon jó kompromisszum jött létre, mely nem csak Európában erősíti majd meg a környezetet. Persze az engedélyezés folyamata le fog lassulni, de végezetül így a szénipar és a szén ágazat is lehetőséget kap majd, hogy igazodjon az elvárásokhoz. Hallottunk a segítő hálózatokról, de a bizottságnak kell majd meggondolnia, hogy nincsenek-e más lehetőségek, például a nem EU országok vonatkozásában nem lehet-e valamilyen módon rugalmasságot teremteni. A nemzeti hatóságok pedig olyan helyzetbe kerülnek majd, hogy végezetül végrehajtsák ezeket a célokat. Nagyon fontos, hogy egységesen hajtsuk ezt végre. Köszönöm. Sony képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Az ipari gázok kibocsátását korlátozni kell, ez a fő cél. Azon módosítások fő célja, amelyeket az Európai Parlament benyújtott. Tervezetünk kulcs szerepet játszik az Európai Unióban a lég levegő minőségének javításában. Ezen szabályok sokkal több létesítményre terjednek majd ki, mint a néhány LCP vagy nagy tüzelőberendezés. Az energiaágazatnak megvan a maga specifikus sajátossága. És még nem létezik egységes energiapolitika. Lengyelországban az energiatermelésben például 75%-ban a szén adja az energiát. És más országok is hasonló helyzetben vannak az Európai Unió tagállamai között. Éppen ezért célra vezető volna, hogyha a tagállamok lehetőséget kapnának arra, hogy nemzeti átmeneti terveket vagy TNP-ket vezessenek be. Azaz tehát, hogy ne azonnal hatályos vonatkozzanak rájuk a szigorú szabályok, ezen felül pedig a helyi sajátosságokat figyelembe vevő kivételeket is lehetővé kell tenni, és egy ilyen szempont volna a gazdaság helyzete. Olyan célokat kell magunk elé tűznünk, elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, amelyet minden tagállam elérhet. A kompromisszumos szöveg hogyha rámutathatok erre, a kompromisszumos szöveg tehát szól arról, hogy sok terület földrajzi adottsága okán nem képes arra, hogy a legszigorúbb célokat elérje. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Szonik úr. Most Gyerek úr következik egy perc. Környezetvédelmi Szakbizottság nem fogadott el nagyon érdekes módosító javaslatokat. Hogyha most elfogadjuk Krámer úr jelentését, azt hiszem nagyon nehéz helyzet fog kialakulni. Lengyelországban, hogy egy példát mondjak, hogyha elfogadnánk ezt a szabályozást, ugye 2008 óta már nagyon sok ipari létesítmény kellett volna, hogy csökkentse a teljesítményét. Nagy gondokat jelentene ez. 2020-ig az európai erőművek teljesítményét 50%-kal csökkenteni kellene. Ezért a második olvasatban vissza kellene utasítanunk ezeket a javaslatokat, hiszen ez azt eredményezné, hogy nem lehetne tisztességes verseny. Köszönöm, kedves kolléga. kolléga most másfél perce Szuli asszonynak adom meg azt. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Az irányelv reformál, reformjáról szóló végső megalapodás több ismit elfogadható. Örülök annak, hogy létrejött ez a kompromisszum. Jó magam és kollégáim a, e, a Környezetvédelmi Szakbizottságban is hasonló állásponton vagyunk, mint amely az irányelv tartalma. Nagyon fontos az az irányelvben, hogy rugalmasságot tartalmazon, a, a tagállamok ezen rugalmasság alapján derogációkat adhatnak. Nos, számos ágazat számára sokkal könnyebben teljesíthetők ezek a normák a egyezmény mai formájában. Nos, azt az irreleváns elgondolást, hogy kéndioxid, illetve nitrogénoxid kvótát szabjunk meg, ezt vég, kivettük az irányelvből. A talaj kérdése nagyon fontos, a talajvédelem sajnálatos módon ezt a tagállamok saját joganyagaikban kezelik, ez tagállami hatáskörbe tartozik. A trialógus során hihetetlen munkát végeztek az érintett felek, annak érdekében, hogy ne jussunk el ismételten az egyeztetéshez. Fontos szövege ez az ipar számára is, illetve az európai környezet kereskedelmi politika szempontjából is. Köszönöm szépen, hogy az elnök most egy percre Tikau asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ipari kibocsítás, kibocsátásokra vonatkozó irányelv 52 ezer EU-ban lévő ipari létesítmény kibocsátását fogja csökkenteni. A terveket engedélyezni kell, és <clears throat> itt megfelelő határértékeket is figyelembe kell majd venni, és a legjobb elérhető technológiák, vagy a batok alkalmazását is ellenőrizni kell. A cégek, az érintett cégek beruházási tervet kell, hogy elkészítsenek, mely megmutatja, hogyan fogják modernizálni saját művüket, és így hogyan csökkentik majd a kibocsátást szükség van arra, hogy a irányelv rugalmasságot biztosítson az európai ipar szereplőinek, azért, hogy modernizálhassák a gyárakat, műveket úgy, hogy ezen közben csökkentsék a pollúciót, vagy a kibocsátást, a környezetszennyezést. Be kell vonni tehát a tagállamokat a korai fázistól kezdve, és biztosítani kell számukra is a legjobb elérhető technológiát. Köszönöm szépen. Martin Kiewicz úr, következik két perc. Panie Przewodniczący, chciałem e, powiedzieć o dwóch wątkach. Elnök úr, biztos úr, két szempontról szeretnék beszélni. Egyrészt Három-kettő. Nem másról van szó, mint a mérkőzés eredményéről. A második szempont pedig voltak az első szempont, az irányelv maga. Egy energiastratégiát akarunk végrehajtani, ezért elégedett vagyunk a háromoldalú tárgyalások eredményével. Az energia és a hő, felhasznált energia és a hőenergia 90%-át Lengyelországban szénből állítják elő. Ilyen módon Lengyelország eh, önellátó majdnem, másrészt a NOx és a kéndioxid kibocsátás területén átmeneti szabályokra van szükségünk, máskülönben a szigorú szabályok azonnali bevezetése térdre kényszeríteni a lengyel gazdaságot. 2015-ben már 30 erőművet kell átépítenünk, átalakítanunk, modernizálnunk majd a következő, rákövetkező években pedig modern energia tömböket kell, illetve energia előállítás szolgáló, magas teljesítő képességű, megfelelő tüzelőfejekkel ellátott fazánokat kell kiépíteni, és természetesen diverzifikálni kell a energia forrásokat is. Nem szabad elfelejtenünk, hogy Lengyelország meg akarja valósítani, illetve meg akar felelni az energia és a klímacsomagnak, és 2020-ra 20%-ra akarjuk növelni a megújuló energiaforrások részesedését az energia mixben, és csökkenteni akarjuk a széndiokszidot. Köszönöm szépen, Martin Kievics úr. Négyen jelentkeztek a spontán felszólalásokra. Először is egy percre Rojtov asszonynak adom meg a szót. Děkuji, pane předsedo. Jsem přesvědčena, že kompromis vyjednaný mezi Radou a Evropskou... Köszönöm szépen, elnök úr. Meg vagyok győződve arról, hogy ez a kompromisszum, amit sikerült elérnünk a tanácssal, észszerű megoldást jelent a RICASZ, az irányelv felülvizsgálata kapcsán. Már a cseh elnökség idején tárgyaltunk a meglévő berendezésekre vonatkozó derogációkról. Időre volt szükség, hiszen különösen a gazdasági válság idején nem könnyű ezekről a kérdésekről egyeztetni. Bizonyos értékeket csökkenteni kell, de észszerű módon kell eljárni. A cseh köztársaságban már elkészült az átmeneti nemzeti terv és a kibocsátási határértékek csökkentését tíz év alatt el fogjuk végezni. Szeretnénk megköszönni mindenkinek a hozzájárulását. Köszönöm, és Pászkál úr a következő. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, Szeretném én is támogatni Krámer úr erőfeszítéseit. Az EU célkitűzéseit mindenképpen el kell érnünk a környezetvédelem területén. A másik oldalon értem azon tagállamoknak az aggájait, akik ezt jelezték, a gondjaikat, hiszen a szigorú intézkedések megvalósítása gazdasági problémákat okozhat több tagállamban gazdasági növekedés kapcsán, különösen a súlyosan szennyezett területeken szükség van mindenképpen arra, hogy fokozatosan korszerűsítsék a technológiákat, hogy csökkenjenek a kibocsátások. Konstruktív párbeszédet akarunk folytatni az ipar képviselőivel, és szeretnénk, hogyha a fejlesztési terveik már ezen filozófia alapján készülnének el. Köszönöm. Kutinkasz képviselő. Bürokrácia leépítése, a hatékonyság növelése, ezek a kulcsszavak, és mindenképpen szükség van arra, hogy az túlburjánzott bürokráciát leépítsük, és így növelhessük a hatékonyságot. A minimális értékeket rögzíteni kell, és ezzel párhuzamosan hatékonyságnövelésre van szükség a környezet hatékonyabb védelme érdekében. Ugyanakkor szükség van egy független, hatékony ellenőrző szervezetre, ami garantálja az irányelvek betartását. A széndiokszid kibocsátást sikerült az agrárium területén 12%-kal csökkenteni. Most az ipar következik, az iparban is a szükséges emissziócsökkentést el kell végezni, hiszen így módon az ipar is hozzá kell, hogy járuljon a környezeti állapot javításához. Köszönöm szépen, és Marinescu úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a kompromisszumos szöveg kitűnő szöveg, hiszen ez kiküszöböli a különbségeket a tagállamok között a végrehajtás tekintetében. Ugyanakkor az LCP-kre, a nagy tüzelőberendezésekre is megfelelő eh, megoldásokat talál ez a szöveg a minimális normákat megfogalmazzuk, amelyeket minden üzemeltetőnek figyelembe kell venni az Európai Unióban. A kivételi szabályokat, a megfelelő küszöbértékek figyelembevételével lehet meghatározni, és így megakadályozható, hogy ne burjánozzanak túl a költségek, de figyelembe vegyük a környezet érdekeit is. Nem csak a környezetvédelmi, és itt megszakították a felszólalást. Korhola asszony következik, ha jól értelmezem jelzéseit, ő is szeretne hozzászólni. Nagyon fontos. Száli. Nagyon fontos ez a jogszabály reform. De sajnálatosnak tartom, hogy a 2018-as jogszabály változtatások árnyékot vetnek erre. Az irányelv természetesen a Környezetvédelmi Bizottság hatájába tartozik. The interpreters cannot follow you, so, so you are speaking. Elnézést kérek, mondja az elnök túlságosan gyorsan beszél, a tolmácsok nem tudják ezt így tolmácsolni, kérem lassítson le hogyha lassabban fogalmaz, talán sikerül a tolmácsoknak. Ennenaikaisesti ja kustannukset kuluttajalle ovat huomattavia. Hy- tehát, ha korábban be kell zárni a létesítményeket, annak magas a költsége. Ezért jó, hogyha a bizottság eh, figyelembe veszi ezt a szempontot is eh, a nagy tülező, tüzelőberendezések esetében, hiszen a környezetvédelmi szempontok mellett azért a költségekre is gondolnunk kell. És fontos az is, hogy figyelembe vegyük azt is, hogy a kereskedel, esetleg az emisszió kereskedelmet is bevezethetjük a e, NOx esetében. Köszönöm szépen, ezzel véget értünk, a, végére értünk a spontán hozzászólásoknak. Potosnikónak adom meg a szót, hogy zárja le ezt a vitát. Tessék, biztos úr. Köszönöm, elnök úr. A környezetvédelem és a verseny torzulása kapcsán három dolgot emelnék ki. Mindenek előtt egyenlő feltételeket, versenyfeltételeket kell teremtenünk, és nagyon fontos, hogy a kibocsátási határértékeket pontosan meghatározzuk. Van lehetőség rugalmasságra, de ezeket mindig indokolni kell. A bizottság információkat tud begyűjteni arról, hogy a rugalmassággal a mozgástérre hogy élnek a tagállamok. Az LPC esetében 2000 20-ig át kell állniuk, meg kell felelniük a követelményeknek, vagy pedig be kell zárnuk, zárniuk azokat a létesítményeket 2010-ig. Fontos az átláthatóság, és az egész csomaggal kapcsolatban szükség van a megegyezésre, hogy tovább léphessünk. A bizottság készen áll arra, hogy mindent megtegyen a megvalósulás érdekében, de ugyanakkor leszögezem azt is, hogyha szükség van, nem fogok habozni, és a tagállamok ellen elindítok szabálysértési eljárásokat. Ezt az első ciklusomban is megtettem, hiszen nagyon fontos érve a level playing field, az egyenlő verseny feltételek. Ami a versenyt illeti, természetesen Európa versenyképességére odafigyelünk. Versenytársunk lesz Kína, ez igaz. De nem akarjuk az ő levegő minőségi standardjaikat. Európában nagyon sok a túlkorai haláleset, ami bizonyítottan a rossz levegő minőségnek tudható be. Ezért nyugodtan elmondhatjuk, elég időt adunk az iparnak arra, hogy a beruházási terveiket kidolgozzák, és az agenda, a programunk pozitív oldalát is néznünk kell, hiszen technológiai előnyre is szert tehetünk. Fontos felismernünk azt is, hogy a Rikasz javaslatával a bizottság nem változtatta meg alapvetően az 1996-os IPPC rezsimet, aminek az alapja a hatásvizsgálatok voltak, az iparág, civilek, civil szervezetek és kormányok egyáltalán, egyaránt részt vettek a konzultációkban, és ennek alapján alakul ki az, hogy mi a BAT, a legjobb elérhető technológia. Szeretnénk segíteni a vállalatokat, hogy elkészítsék a környezetvédelmi terveiket, a verseny és innovációs programjaikat, a beruházási terveiket, a szerkezet átalakítási programjaikat. Összefoglalva, mit hallottam ma? Jobb minőségű környezet, fenntarthatóság, munkahelyek, költségcsökkentés, túl sok még a kivétel, szigorúbb szabályokra és nagyobb mozgástérre van szükség, és ki kell egyensúlyt kell teremteni a különböző jogok és érdekek között. A tény az, hogy haladunk előre, az is tény, hogy jó irányba haladunk, abba az irányba, aminek az eredménye jobb levegőminőség, egészségesebb környezet, egységesebb versenyszabályok a piaci szereplők számára, az innováció elősegítése. Azt hiszem, hogy az a kiváló jelentés, amelyet a raportőr elkészített, megérdemli az önök támogatását. A bizottság mindenképpen támogatja. Con la intervención de... Köszönöm szépen. Most Grámer úr fogja lezárni ezt a napi rendi pontot. Tessék, megadom a szót jelentést, önnek két perc. Äh, Köszönöm szépen, elnök úr. Három dolog történt Egyrészt világossá vált, hogy Németország foci világbajnok lesz, illetve hogy ki nem lesz foci világbajnok, ez világos. Másrészt eh, Chris Davis bókol Németországnak, hát ez sem történik minden nap, ezt azért meg kell őrizni. Harmadsorban a világban még rend van, hiszen még a zöldeknél is fontosabb a foci, mint a környezetvédelem, hiszen a kedves kollega, a holland kollega elment, de ezért köszönöm az ő felvetését is. A vitához néhány észrevételem volna. Egyrészt értem én az aggályokat, a kelet-európai barátaink aggályait, nagyon jól értem ezt, hiszen kelet-németként én magam is kelet-európához is tartozom. És értem, hogy nem lehet minden a nyugat-európai államokban az elmúlt évtizedekben végrehajtott modernizációs lépést egyik napról a másikra megvalósítani a magas szintű környezetvédelmet meg kell, hogy engedhesse magának az ember. Ez igaz. Ám ennek ellenére úgy gondolom, hogy érdemes erre a kompromisszumra szavazni, hiszen a különböző tagállamok különböző kiinduló helyzetét ez figyelembe fogja venni. Másrészt a legjobb hozzáférhető technológia veszélyeztetné a versenyképességünket, nos ez az érv, főleg, hogy Kínával szemben, ez az érv nem csak, hogy nem helytálló, hanem veszélyes is. Igenis foglalkoznunk kell azzal a tényel, hogy az ipari folyamatok Ázsiában mindenképpen olcsóbbak, mint, mint nálunk, és a versenyt csak akkor tudjuk megnyerni, hogyha lehetőség szerint minden iparágban a batot, és még egyszer a batot alkalmazzuk. Senki nem kéri azt ezen törvénycsomag alapján, hogy egyik napról a másikra nulláról százra gyorsuljon fel valaki, vagy hogy egyik napról a másikra bezárjuk az erőműveket, sok átmeneti szabályozást tartalmaz ez a csomag, de versenyszabályok alapján a legjobb elérhető technikára hivatkozni téves, mi többet csak támogatja a versenyt. Köszönöm szépen. Önnek is köszönetet mondok. Megköszönöm kitűnő munkáját. Holnap délben szavazunk erről a témáról. Következő napi pontunk, ami egyébként az utolsó napi rendi pontunk, és talán nem is napi, hanem éjszakai